Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Please try to... Jó reggelt kívánok mindenkinek, kérem találják meg a helyüket minél hamarabb, hogy el tudjuk kezdeni a mai ülést. The first item on the agenda is... Az első napirendi pont az a napirend elfogadása. El tudjuk fogadni? Jó, köszönöm. És ezt követően van egy nagyon szomorú bejelenteni valóm, mégpedig az, hogy Claire Genta aki több éve dolgozik a titkárságunkon, és mielőtt hozzánk érkezett, a szakpolitikai osztályon dolgozott, márciusban távozik tőlünk. Egy nagyon jó adminisztrátorról volt szó, egy nagyon kedves személyről, aki mindig mindenkinek támogatást nyújtott, és nagyon sok ügyet vitt, többek között a gyermek jóléti terület teljes egészét, ami egy nagyon kemény munkát feltételezett, és én már most sajnálatomat fejezem ki, hogy távozik Claire, minden jót kívánunk neki, de mivel nagyon tehetséges személy bizonyára a talpára esik majd, <laughs> Peter, that was not for you this time. You need... Peter, eh, nem neked szólt a taps, azt eh, ki kell majd harcolni, illetve lehet Claire-rel kettesbe megbeszélni. Nos, egyéb napi rendi pontok nincsenek és most kérem, hogy kössék be a biztonsági öveiket, mert nagyon sok bejelenteni valón van a koordinátorok ülésének január 23-ai ülésével kapcsolatban. Eltart egy ideig. Először is a koordinátorok eh, egy sor fontos döntést hoztak, és nekem a jegyzőkönyv számára most számokat kell elismételnem, sajnálatos módon ez a szabály, a 205-ös eh, szabálypont, és eh, el kell mondjam, hogy az általam javasolt formában a petícióknál kontesztált ajánlásokat fogadtunk el. 2017 és minden petíció nem fogom elfog, ne, elismételni 2017-et. 656, 657, 671, 702, 712, 715, 727, 728, 792, 808, 800 35, 943, 956, ezeket mind befogadhatatlannak és lezártnak nyilvánítottuk, kivéve a 792, a 943 és a 956 per 2017-es petíciókat, amelyeket nem befogadhatónak nyilvánítottunk. A 662 per 2017 számú petíciót nyitva hagyjuk, és a hasonló téma, vagy ugyanez a témához tartozó hasonló petíciókkal együtt fogjuk az elnök ajánlására tárgyalni, ami pedig a 701 per 2017-es petíciót illeti, E, ott az Európai Bizottságtól kérünk információt, és aztán megküldjük véleményre a Foglalkoztatási Bizottságnak. Ami a 705 per 2017-es petíciót illeti, információt kérünk az Európai Bizottságtól, és a Libének küldjük véleményezésre. A 720 per 2017-es petíciót a FEM, az AFET és a DROA bizottságokhoz küldjük véleményeztetésre, és elküldjük a külügyi főképviselőnek is. A 775 per 2017-es petíciót nem befogadhatónak nyilvánítottuk, elmagyarázzuk a petíció benyújtójának a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkének első bekezdésére, és azt javasoljuk, hogy küldjön a lett ombudsmannak egy panaszt, valamint egy levelet a lett oktatási minisztériumnak, és ezután lezárjuk a panaszt. Ami a 837 per 2017-es petíciót illeti, ezt befogadhatónak nyilvánítottuk, a bizottságtól további információt kérünk, és az Envinek küldjük meg véleményezésre a petíciót. Ami Katalóniát illeti, 29 29 petíció érkezett, és ezeket nem befogadhatónak nyilvánítottuk. A az Európai Unióról szóló szerződés negyedik cikkének második bekezdése alapján. Ezt követően úgy döntöttünk, hogy erről a szerződési cikkről tájékoztatjuk a petíció benyújtóit, valamint arról az Európai Parlamenti Plenáris Vitáról, amelyet október 4-én tartottunk, és egy linket küldünk, amelyen a vitát figyelemmel kísérhetik, illetve újra megnézhetik. Minden ajánlást elfogadtak az elnök által ajánlott formában, most pedig Margaret kap szót. Köszönöm, sok minden tennivalónk nincs eh, a jegyzőkönyv szempontjából, mondom, zöldek eh, részéről nem volt lehetőségünk, hogy eh, részt vegyünk, nem kaptunk írásbeli anyagot, és ebben a helyzetben nekem mást kellett küldenem erre az ülésre, és nem tudtam arról, hogy erről szó lesz, nem volt lehetőségem amennyiben megkaptam volna a döntés előtt valamit írásban, akkor koordinátorként eh, tudtam volna találni valakit, eh, aki eh, tiltakozhatott volna, vagy valami. Nem tudtam ott lenni sajnos. Késői találkozó volt. Mint ahogy mindenki tudja, mindig van más feladatunk is, nem tudtam részt venni ezen az ülésen. Nem fogom itt most kontesztálni ezt a döntést, eh, de a jegyzőkönyv számára ezt a tiltakozást mindenképpen le akartam jegyeztetni. Köszönöm, akkor ezt a eh, jegyzőkönyvhez hozzátesszük. Eh, nos, akkor mehetünk tovább. A szavazás következik. Larnakai látogatás 2017. szeptember 2022. Lehet szavazni készfeltartással persze, aki nem hozta el a kártyát. A többiek, akik hozták a kártyát, azok tegyék be a gépbe. Vegyünk egy mély levegőt, és kezdjük. You already did it. I was a bit late on that. That's it. So Marlene is ready. Marlene fölemelte a kezét, az én, fölemeli majd a kezét a szavazásnál, én pedig a 3A ajánlás ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A négyes ajánlás ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4A ajánlás harmadik módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös ajánlás mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5A ajánlás, 5-ös módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6-os, módo, ajánlás, 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És végezetül 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most következik a végszavazás, ez pedig géppel. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Mandel úr szavazását megvárjuk még, és aztán zárom le. Okay, the machine seems not to be working. Úgy tűnik, hogy a géppel van valami probléma. vagy a kártya nem működik, akkor csak emelje fel a kezét, és ezzel rendben vagyunk. Nos, lezárjuk a szavazást, és ezt elfogadtuk elég nagy többséggel. Köszönjük. The result is... Az, e, az eredmény 20 mellette és 1 ellene. Szívesen. Okay, let's move on to... Megyünk tovább hatos napi rendi pont. És kérem, akik nem maradnak a teremben, azok diszkréten távozzanak. So, let's proceed now and I... Akkor haladjunk tovább. Kérem mindenki maradjon ö, csendben, hogy a hatos napirendi pontot megbeszélhessük. A tényfeltáró utazás Németországban a Lusátia, amely ezért februárjában zajlott le, lesz a megbeszélés tárgya. A delegáció vezetőjének adom meg a szót Csáki úrnak. Thank you for the floor. Köszönöm szépen, Cecilia. anyanyelvben szeretném folytatni magyarul. Először is szeretném megköszönni mindenkinek a ciprusi dokumentum támogatását. Azt hiszem, hogy segítettünk az ügyben Larnakarnak és a, és a ciprusiaknak. A németországi téma bonyolultabb és nehezebb, mint a ciprusi. Két probléma adódik össze. Az első, van egy nagyon szép régió Berlin és Dresda között, Kodbusz központtal, amely nagyon kellemes ö, vizuális szempontból is lakóhely, azt hiszem sokak számára. Ők azt mondják, hogy a Jóisten teremtett egy szép vidéket, és az ördög beletette a barna szenet. Ami azt jelenti, hogy már több mint egy évszázad óta ebben a régióban felszíni módon fejtik a lignitet, a barna szenet, és ez eléggé megnehezíti a környezetvédelmi aspektusokat, és elég komoly sebeket hagy a területen. A másik probléma, hogy ezen a területen él körülbelül 50 ezernyi szorb nemzetiségű kisebbség, ők elég nehéz helyzetben vannak, nincs saját államok, kétféle dialektus, nyelvi dialektust használnak, és a múltban is néhány szorb település megszűnt azért, mert a bányászat a településeket megszüntette, és ezeket a községeket ledózerolták, eltüntették, és a lakosait berakták különböző városokba, ezáltal atomizálódtak, és a szorkultúra elég nehéz helyzetbe került. Mindkét petíció szerzői, akik hozzánk fordultak, szorb nemzetiségűek voltak, a szorb közösséghez tartoztak, illetve amikor ott voltunk, adtak egy harmadik petíciót is a szorb kultúra védelme érdekében. Nos, nem lesz könnyű egy jól kiegyensúlyozott dokumentumot összeállítanunk. A probléma ott van, hogy a barnaszén elégetéséből nyert villanyenergia Németország villanyenergetikai szükségének a 32%-át fedezi, ami azt jelenti, hogy nem mondhatjuk azt, hogy holnaptól kezdve állítsák meg ezt az iparágat, ez, ez nem lehetséges. A régióban van négy nagy ö, erőmű, amely a szén alapú tüzelésen épül, és abból a szénből ö, gyártja a villanyáramot. El kell ismernem, hogy a legmodernebb technológiát alkalmazzák, ugyanakkor az is világos, hogy a legmodernebb technológia alkalmazása sem olyan jó, hogy ne, legyenek, ne legyen por a levegőben, a felső légút és a tüdő megbetegedések körülbelül háromszor magasabbak ebben a régióban, mint a németországi átlag, illetőleg a vizek eh, pH értéke, szennyezettsége a környéken elég nagy. Tehát egészében véve egy eh, elég komoly problémával állunk szembe. Én úgy gondolom, hogy a kiindulási pont az ajánlásaink megfogalmazásánál az lehet, hogy a német állam próbálja meg ezt az iparágat, ennek az iparágnak a hatását csökkenteni, illetőleg a szorkultúrát próbálják meg valamilyen módon továbbra is támogatni, illetőleg az eddigieknél jobban támogatni. Az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a német állam komoly programokat valósít meg a szorkultúra támogatására, kétnyelvű feliratokat láttunk mindenütt Kotbuszban, tehát a, a helyzet az állam szempontjából nem rossz, de a közösség szempontjából azért kívánivalókat hagy maga után, és azt látom, hogy a közönség, vezet, közösség vezetői eléggé félnek a jövőtől. Most ráadásul két újabb bánya megnyitását is tervezik a környéken, és láttuk azt, hogy az ott élők, a szorb közösség tagjai közül is, az ott élők nézete különbözik. Tehát ha ott népszavazás lenne, valószínűleg a bánya megnyitás mellett szavazna a többség, mert az pénzt jelent és munkahelyeket jelent az ott élők számára. 8600 ember, 8600 ember dolgozik ebben az iparágban, viszonylag jól megfizetik őket, illetőleg az ott energiát termelő vállalatok, támogatják a kórházakat, az egyetemet, az iskolákat, az önkormányzatokat, a városokat és a falvakat. Tehát van egyfajta dialógus és egyfajta ö, szolidaritás közöttük, de egészébe véve úgy gondolom, hogy a lignit alapú bányászat és energiatermelést lassan le kellene zárni. Ha lehet egy konkrét javaslatom és konkrét kérésem ma, akkor azt jó lenne még megtennünk, ha a elnök asszony is beleegyezik, illetőleg a kollégák is beleegyeznek, hogy küldenénk egy levelet egy kérdéssel a német állandó képviseletnek, illetőleg a német kormánynak, vagyis a nagykövet úrnak. A kérdés az lenne, hogy mi az új német föderális kormány programja elképzelése a lignit alapú energiagyártással kapcsolatban. Mi ugyanis Potsdamban tárgyaltunk a regionális kormány képviselőivel, tárgyaltunk a helyi képviselőkkel, polgármesterekkel, a szorb közösség vezetőivel, de nem tárgyaltunk a központi kormány vezetőivel, és azt látom, hogy Németországban most megalakul egy új központi kormány, lehet, hogy meg kellene kérdeznünk az ő véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mi ezzel az iparággal kapcsolatban Németország elképzelése, és aztán majd ennek, ennek fényében tudjuk a dokumentumunkat véglegesíteni. Tehát egész egyben szeretném megköszönni a kollégáknak, azt hiszem, hogy nagyon jó volt az együttműködés, szeretném megköszönni a titkárságnak, kiválóan elő volt készítve a találkozónk. A titkárság képviselői részéről is minden a helyén volt, úgy gondolom, hogy ez egy jó és szükséges tényfeltáró látogatás volt, csak ismétlem, bonyolult a helyzet, és jó lenne, hogyha minél több információnk lenne az ügyben, hogy hogyan tudunk egy jól kiegyensúlyozott, korrekt ajánlási csomagot letenni az asztalra. Nagyon szépen köszönöm, ennyit tudok ma mondani. Thank you very much. This for today. Thank you very much. Very Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes tájékoztatást, mint mindig nagyon pontosan számolt be. Köszönöm szépen. Nagyon jól vezette ezt a delegációt, és köszönöm a titkárságnak a munkát. Én alátámasztom mindazt, ami elhangzott. Először is van néhány dolog. Az EU jogszabályokat is meg kell vizsgálnunk, a vízkeret irányelvet, a 2000-es irányelvet, a víz felhasználása kapcsolatosan itt nem világosak a fel az előírások, illetve az Arhuszi Egyezmény sem egészen világos. Több delegáció elmondta, hogy nem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 Nobody understands. So. Except you. and <laughs> Reike. can I can I ask the interpreters to make sure that that your interpretation Kérem a tolmácsokat, hogy rendezzék a soraikat, teszteljük a rendszert. Lehet, hogy az angol lesz mégis a legegyszerűbb. Akkor a, az európai angolját próbálja ki, a legjobb európai angolját. Tankis, tankis, as we call it. <laughs> okay, just uh, very short again. I, uh, szóval, alátámasztok mindent, ami elhangzott. Köszönöm, Pál azt, hogy ennyire jól vezette ezt a delegációt. Valamit pontosítanom kell, kérdéseket kell feltennünk a hatóságoknak és talán a bizottságnak is az EU jogszabályokkal kapcsolatosan. A vízkeret irányelv, a talajvíz irányelv, a Natura 2000 irányelv, ezeket mind megszegik, ha jól értelmezem a helyzetet, illetve az Arhuszi Egyezmény az információhoz való hozzáférésről, ez mind Németországot, mint pedig az EU-t kötelezi. A petíció szerzői arról is beszámoltak, hogy nem fértek hozzá szükséges információkhoz, és ez volt a legnagyobb problémám, hogy mindenki elismeri, hogy a szénfelhasználásnak vége, a barna szén pedig pláne a legrosszabb a környezet számára. Ez felszíni fejtéssel kerül kitermelésre, vagyis a tájat is tönkreteszi, nagyon fontos lenne ezzel felhagyni. És az nagyon furcsa volt, hogy a hatóságokkal egyeztetve úgy tűnt, hogy nincsen jövőképük. Amikor az új munkahelyekről beszélünk, nem arról volt szó, hogy hogyan lehet fenntartható energiaforrásokkal új munkahelyeket teremteni, hanem volt egy-két elszigetelt projekt a megújuló erőforrásokra, de azért nem volt egy elképzelésük Az energia megtakarítás egyáltalán nincsen napi renden ott. And also the energy efficiency. Az energiahatékonyság nagyon fontos része az EU közös energiapolitikájának, tehát a megtakarítás és a hatékonyság, hogy modern és fenntartható termelésre tudjunk átállni. Sokszor volt szó arról, hogy mennyire megrázó volt a 90-es években és a 2000-es évek elején az iparág leépülése és a munkahelyek elvesztése, de erre a megrázkodtatásra fel kell készülni a modern technológiára, modern versenyre sokszor elhangzott, és meglepő is volt, hogy It was clearly not in the... hogy nagyon gyenge érvekkel találkoztunk válaszként. Nem látjuk a jövőképet a régió számára, és ez aggasztó. A barna szél, barna szén nagyon szennyező, rengeteg széndiokszid kibocsátásért felelős, a felszíni fejtés pedig a tájban okoz visszafordíthatatlan károkat. Lehet, hogy valamikor máskor érdemes volna szervezni egy nyilvános meghallgatást, hogy láthatóvá váljon, hogy a parlament aggódik emiatt. Kellett volna kérnem a programmal kapcsolatosan valamiféle jelzést. Jó lenne tudni, hogy a, jó lenne, hogyha az állampolgárok is tudnák, hogy mi itt vagyunk, és foglalkozunk ezekkel az ügyekkel. Köszönöm szépen, és még egyszer elismételném az, ami mindenki számára egyértelmű. Nincs igazán értelme a német kormánynak levelet küldeni, mert egyelőre még nem állt össze a német kormány. Minden esetre az tényfeltáró látogatásnak a jelentését valamikor tavasszal fogjuk elfogadni, addigra remélhetőleg lesz már kormány, és akkor esetleg levelezhetünk vele. Egy felszólalónak van még időnk, és utána a szakértőkre kerítünk sordanuka asszony. Köszönöm. Én is részt vettem a tényfeltáró látogatás munkájában. Csáki úr, köszönöm, hogy ennyire jól vezette a csoportot. Két zöld, illetve az európai az az Alde vette ebben részt, Cseki úr vezette a delegációt. Én csak arra szeretnék rámutatni, hogy egy a petíciót is tárgyaltunk, ez Berlingből érkezik egy másik petíciót, ami a Spré folyóval kapcsolatos, a vízszennyezéssel, ami szintén a barna szén kiterneléséből adódik. Ez egy nyitott petíció. Potsdam és Dresda között az egész térségre vonatkozik ez a szennyezési probléma. Ez továbbra is aggasztó probléma. Erről kell egyeztetni a német kormányjal. Minden esetre ajánlásokat kell benyújtanunk, és egyeztetnünk kell a szövetségi és a regionális kormányokkal is Németországban. Margaret, very yes, very brief. Just... Röviden, Margaret, igen szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy Tatyana nem sokára elbúcsúzik tőlünk, visszatér Lettországba, és a kisebbségek helyzetét fogja javítani ott. Nagyon jó volt, hogy ott volt a delegációban. Köszönjük Tatjánának a munkáját hiszen egy sajátos szint adott a szakbizottságunk munkájának. Köszönöm mindenkinek a közreműködést. Az utódom folytatni fogja az elkezdett munkát. Én nem is tudtam, Tatjana, hogy visszatér hazájába. Nagyon sok sikert kívánok önnek, illetve a kollégáim is gondoljára így gondolkodok. Nagyon jó volt, hogy itt együtt dolgozhattunk. És ráadásul korrupciós botrány is van Lettországban. Minden esetre lépjünk tovább a következő témára. Ez egy tanulmány bemutatása a nagy húsevők védelméről az EU-ban és a tagállamokban. A szakértőknek szeretném azonnal megenni a szót Duarte Ladoja Pereirának és Maria Pintónak. Ladies and gentlemen, it is a... Uh, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! At European Parliament to present our work a nagy ragadozók menedzsment tervét, illetve a közvetvédelmi terveit az EU tagállamokban címmel. Köszönjük szépen az, EU, az állatvédelmi Eurogroup meghívását erre a munkára és felkérését. Gyurka. Um, this study is focused on the four species. Négy uh, fajra koncentrálunk a barna medvére, a hiúzra, a farkasra és a rozsomákra. Jó napot, hölgyeim és uraim! A tanulmány célja az volt, hogy a petíciós kérelmet válaszoljunk, és jogi kereteket teremtsünk az EU-ban a nagy ragadozók, vagy ragadozó fajták védelmére, valamint a derogációk ajánlására, valamint a legjobb gyakorlatok bemutatására csökkentendő a helyi lakosok és ezen állatfajták közötti surlódásokat, és hogy ajánlásokat fogalmazunk meg a szakpolitika csinálóknak. A jogi keret a nagy ragadozók védelmére, vagy ragadozó fajták védelmére Európában 1997-ben a Berni Egyezmény volt, 79-ben a Berni Egyezmény, és aztán 92-ben a Habitats irányelv is életbe lépett, amely szintén kiterjed erre a területre jogi kereteket kínálva a ragadozó fajták védelmére Európában. Ezen túl több EU tagállam különleges jogszabályokkal bír a ragadozók védelmére. A barna medve élőhelyei, mint látják, különösen Skandináviában, Kelet-Európában, és elszórtan az Ibiré félszigeten találhatóak. Szigorúan védett faj az Európai Unióban a barna medve. Rossz vagy nem megfelelő a, a fajta fenn, védelme a legtöbb államban. Sokféle konfliktus terheli együttélést az emberekkel, különösen a, a haszonállattartás tartás, tartókat sérti. A az előbb említett problémák és károk kevéssé kezeltek, megtekinthetőek. A legjobb együttélési gyakorlatok azt ajánlják, hogy megelőző intézkedések szülessenek, különösen a méhészet területén. Aztán az európai híúz élőhelyei láthatóak, Kelet-Európa, Közép-Európa, Skandinávia, szigorúan védett faj a az Európai Unióban, kivéve Észtországot, Lettországot és Finnországot. A faj megőrzési státusza rossz vagy nem megfelelő az EU többségében. Kis, kis súlyok a konfliktusok a másik nagy ragadozókhoz képest, különösen a bárányokat öli meg olykor a hiúz. The conflict and the... A vadászat nem megfelelő módja a kezelésnek a menedzsment tervek pedig figyelembe kell vegyék a többi ragadozó terveit, például a rozsomákra vonatkozó terveket, és a legjobb együttélési, legjobb gyakorlatokat kell használni preventív intézkedéssel. Például nyájőrző kutyák, emberi megfigyelés, kerítések építése, vagy más ragadozó elleni kerítések építése. A farkas a legelterjedtebb ragadozó az Európai Unióban, nagy ragadozó, Mint látják, szigorúan védett faj a farkas, kivéve Észtországot, Lettországot és a finn uh, rénszarvas tenyésztési területeket, valamint Lengyelország, Szlovákia, Bulgária. A görög lako- populáció 19-es uh, szélességi körön kívül, és a Duoro völgyében Spanyolországban. A státusza a 17 populációból 9-ben nem megfelelő, a konfliktusok különösen a, az állattartókkal érzékelhetőek, és a vadállományt is ritkítja a farkas, így a vadászatot is érti a, a léte. Az állomány ritkítás nem hatékony a konfliktus kezelésében, és nem csökkenti az állomány ritkását, a, a állattartással vonatkozó károkat, így a legjobb gyakorlatok a preventív eszközök alkalmazása mint már a korábban említett fajtáknál is, hasonlóak, és a farkas tolerancia, úgynevezett farkas tolerancia javítása. Információt kell a lakosok között terjeszteni, a tudatosságot erősíteni a stakeholderekkel, kell támogatni a vadászokat, állattartókat, tájékoztatni és támogatni. És elégséges zsákmányállatot, vad zsákmányállatot kell biztosítani a farkas számára. Végül pedig a rozsomák az utolsó sorban, amely jelenleg csak Skandináviában él. Its favorable conservation status is reached only csak a finn ö, és a alpi térségben van megfelelő ö, konzervációs státusza ennek a fajtának, tehát hegyi területeken él meg van jól, nem megfelelő, vagy egyáltalán nincs konzervációs státusza a többi élő területén különösen skandináv országokban. A konfliktusok nagyon kevés érzékelhetőek, nem nagyon relevánsak. Különösen a bárány a, a, a, és a juhtartást és a rénszarvastartást érintik. Létre kéne hozni egy kompenzációs rendszert, a, az állomány ritkítás nem tűnik hatékony eszköznek a konfliktus és a kos és a káros hatások enyhítésében. Most pedig. Then under Habitats Directive. A nagyon meg kell érteni a derogációnak a fogalmát. A derogáció az egy bizonyos faj fenntartására irányuló eh, erőfeszítés, eh, ami eh, egyes egyedek kivonását jelenti. Fontos a Favorable Conservation Status megértése is, amelyet FCS-nek rövidítünk. Az FCS azt jelenti, hogy a faj képes hosszú távon fenntartani magát, mint része az élő környezetnek, és az elkövetkezendő időkben nem várható, hogy csökken az állománya, éppen ezért hosszú távon is fenntarthatónak ígérkezik. Ami a Habitat az élőhelyekről szóló irányelv négyes mellékletébe tartozó eh, fajokat illeti, csak akkor lehet derogációkat alkalmazni, amennyiben más alternatíva nincs, illetve eh, az FCS eh, fajokra nem káros. Ami az ötös függeléket illeti, a derogáció csak akkor adható meg, hogyha az szükséges, és a faj ritkítása, vagy az állomány kiaknázása az mindenképpen a faj fennmaradásának fennmaradással összhangban kell, hogy történjen. Nincs élelmiszer vagy szörme okból történő derogáció. The directive it is not compatible with the maintenance of the favorable conservation status. And even mivel Európa rendkívül humánusan bánik ezekkel a fajokkal. Mind a négy faj csúcsragadozó, és így kell őket fenntartani. One of the most common reasons for a leg uh, uh, Fontosabb oka a derogáció kérésének az az, hogy csökkentsék a vatkárokat. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy ez általában nem szokott bejönni, sőt ellentétes hatást vált ki. Például a 2014-es farkas ritkítási akció után láthatjuk az ábrán, hogy valójában, ahogy növekedett a farkasok kilövése, az azzal járt, hogy valójában növekedett a, az elveszett háziállatok száma. Tehát miután egy jelentősebb farkasállomány ritkításra volt szükség ahhoz, hogy csökkenjen az okozott kár. Azonban egy ilyen arányú csökkentés az nem felel meg az élővilágról szóló irányelv szellemiségének. Egy másik fontos oka annak, hogy egy tagállam ritkítást kér, az az, hogy egyébként orvadászás történik, e, és erre is hivatkoznak, hogy ez orvadászatot kell csökkenteni. E, a biológia azonban önmagában nem tud reagálni a társadalmi e, elképzelésekre az egyes nagy ragadozó fajokkal kapcsolatban. Minden ilyen faj egyedi biológiai jellemzőkkel rendelkezik. Általában a szaporodásuk lassú, tehát nincs szükség arra, hogy az ember ritkítással korlátozza a populációt. Ezek a biológiai jellemvonások azonban sérülhetnek a ritkítással azt javasoljuk, hogy a prevenciós intézkedéseket alkalmazzák, amelyek a legkevésbé romboló hatású módszerek. Az EU által finanszírozott projektek, például a Life Plus program, egy rendkívül sikeres program, és ennek az eredményeit kell a lehető legnagyobb mértékben terjeszteni. Emellett kártérítési csomagokat kell összeállítani, amelyek méltányosak kell, hogy legyenek, és együtt kell, hogy járjanak a preventív, üt, preventív eszközökkel. Itt gondolok például a juhászkutyák alkalmazására, mint preventív intézkedés. A derogációknak kis hatása van a listára tett fajoknál, különösen a 4-es és 5-ös függelék vonatkozásában. A nagy ragadozók állománykezelési terveit tudományos alapokra kell alapozni, megfelelő támogatási mechanizmusokkal, illetve felvilágosítással meg kell változtatnunk a megközelítést. Tudományos alapok, tudományos megközelítésre van szükség. Ezt követően lehet bevonni a különböző érdekelteket, akár a vadászcsoportokat, akár a, az állattenyésztőket, állattartókat, de mindenképpen az, a tudomány kell, hogy az első legyen a tagállamok, és az Európai Bizottság növeljék a pénzügyi támogatást, amelyet tudományos célokra rendelkezésre bocsátanak. Ezt a kutatást a gyakorlati környezetvédelmi, környezetmegérző intézkedések előtt kell elvégezni, amennyiben a kutatás megelőzi a környezetvédő döntéseket, akkor sokkal hatékonyabbak lesznek azok. Etikai elveket államokban, ahol ahol azt vallják, hogyha a tudomány nem igazolja azt, hogy akár egyetlen egyedet is... Ah, oh, Kutató ebben az ügyben, de ő, ő felügyelte mákról az újságokban, ez nagyon hasznos, és a tanulmány is azok közé tartozik, amelyből sokan életet meríthetünk, és stratégiát alkothatunk arra, hogy hogyan léphetünk fel a félreértésekkel szemben, úgyhogy most a bizottság képviselőjének meg is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, most megoldásokat tartalmaz. A bizottság ezen a témán már hosszú ideje munkálkodik, támogatjuk a tagállamokat, az érdekelteket, hogy összehangolják ezeknek a fajoknak a védelmét a helyi lakosság érdekeivel teket illeti. Nem újdonság senkinek, de a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata most zajlik. Az a megállapítás, hogy a jogszabályok kiválóak, de a végrehajtásukon még dolgozni kell. Ezt tesszük most. És cselekvési ezt 2017 áprilisában fogadták el. A cselekvési terv egyik intézkedése, hogy a bizottság frissíteni fogja az iránymutatásait a fajvédelmi szabályokkal kapcsolatosan. Ez az egyik első lépés, hogy először tisztázzuk, hogy milyen szabályok vonatkoznak erre a témára, és hogy ennek hogyan kellene működnie. Ez az első. A másik, hogy párbeszédet hozzanak létre az érdekeltek között, a nagy ragadozókkal kapcsolatosan már létrejött egy ilyen, és három új regionális platformot is szeretnénk létrehozni. Az egyik egy parlamenti kísérleti projekt, amelynek a célja, hogy párbeszédet alakítsunk ki, azódik, hogy a habitat irányelv lehetővé teszi a nagy ragadozók levágásának, kivágásának az elszigetelt eset. Tehát a tanulmányt és a munkánkban, ami folyamatban van, figyelembe is. És nagyon szívesen megosztjuk a tanulmányt a bizottsággal. Márcelezi úr először, elnök asszony. Köszönöm szépen a tanulmány szerzőinek is a munkát. Az az igazság, hogy én teljesen egyetre és a rozsomákra koncentráltak, az elmúlt hónapban Brüsszelben is volt ezzel kapcsolatosan egy rendezvény, és nagyon jó, hogy ezt tudományos elvekre tudjuk alapozni. Az EU-ben is volt ezzel kapcsolatosan egy rendezvény, és nagyon jó, hogy ezt tudományos elvekre tudjuk alapozni, az európai törvények eh, lelkületét meg kell tartani, és ahogyan elmondták, a farkas vadászatnak és ritkításnak az elveit eh, tudományos alapokra kell helyezni. Spanyolországban sokszor nem ez történik, ezért emlékeztem, hogy a haszonállatokra veszélyesek ezek a ragadozók. Meg kell tudnunk oldani ezt a konfliktust, és mindkét területen a védelmet biztosítani, ami a kártérítéseket illeti. Ezeket mindig a megelőző intézkedésekkel párhuzamos a farkas esetében ez fontos, és koherenciára is szükség van, hogyha megengedjük bizonyos országoknak, hogy ritkítsák az állományt, akkor ez nem koherens a megelőző intézkedésekkel, amelyeket esetleg más államokban hoznak. Tehát ezeket össze kell hozni, ezeket az intézkedéseket nagyon szimpatizálok, hiszen a megelőzést, az oktatást és a tudományos alapú intézkedéseket hangsúlyozza. Két javaslatot szeretnék tenni. Először is a bizottságnak, miután olvastam ezt a véleményt, tudom, hogy ami a hazámban tört hatóságainak, és különösen a spanyol hatóságoknak küldjük el, én ezt sürgetem, a farkas esetében nagyon érdemes volna, hogyha a józan ész és a tudomány szavát meghallgatnák a spanyol hatóságok. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Péter Jár. Ja, vielen Péter Jár. Köszönöm. Be kell látni, hogy a petíciós bizottságban különféle petíciók jönnek a farkasok ügyében, ellen, egymásnak ellenmond. Mások meg dicsérik, úgyhogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel problémával. Németországban az a gond, hogy a farkasok, ugye ez, a, a jó hír az, hogy egyre inkább visszatelepednek a farkasok, ennek örülni kell, de ugyanakkor az emberekkel gondok vannak, nem együttéléssel helyben, körében. Tehát a jó hír egyben rossz hír is a, a farkas menedzsment nagyon sok mindent jelent, a bizottság ezeken javítani akar. Szerintem legalábbis Németországban hibát követtek el. A, a farkas menedzsment lépését végrehajtották ugyan, vannak a területek, ahol nem feltétlenül üdvözlendő. Ezeket nem vitatták meg, nem vonták be a lakosságot ezekbe a videókban. Közben politikai probléma is adódott, egyfajta koalíció állt össze, a vidéki területeken, akár radikalizálva a lakosságot politikai szempontból. Úgy érzik, hogy a politika magukra hagyta őket a farkasokkal szemben sokszor. A de minimus szabályozást kivezették, hiszen ugyanak úgy egyrészt a károk nemzetgazdaság szempontból lehanyagol a de minimus szabályozást kivezették, hiszen ugyanak úgy egyrészt a károk nemzetgazdaság szempontból elhanyagolhatóban ugye a 4-es, 5-ös szerint, ha hetekig, hetekbe telik, mire döntés születik arról, a hetekig tart az engedély a kilövésre, hát azt nehéz elmagyarázni a lakosoknak. Ezért kérem az Európai Bizottságnak, kérdem, hogy mi a teendő? Hogyan lehet gyakorlatilag? Akkor tömeges írtásokra is sok kerülhet. Tehát vannak jó példák, de gondot jelenthet például a, a, a tógazdálkodásban, vagy a, a, a juhtartásban a gondot jelenthet például a, a, a tógazdálkodásban, vagy a, a, a juhtartásban, a tengerpart területeken. Tehát a, a védőintézkedések vagy nem is finanszírozhatóak, és a farkasok sem mostobák, ugye nyilván oda mennek, ahol leginkább van lehetőség. Tehát először nyilván a, a juhokat vadásszák, le, mert az erdőbe mennek. Tehát a, szeretném kérni, hogy az Európai Bizottság olvassa végig a petíciókat, mind a két oldalát ugyan a kérdésnek, megjeleníteni a petíciókat, vannak olyanok, amelyek keveslik a farkasokat, mások meg sokalják. Tehát ezeket mérlegeljék egymással szemben állítva, és az igazgatási cselekvések az emberi érdekeket, meg a farkasok érdekét is megfelelő módon egyeztessék. E, itt van még tennivaló szerintem. De nagyon... Úgy látom, hogy eh, Dániában biztos nagyon nagy okozott, nagy gondot okoznak a farkasok. Igen, igen, ez Dániában is nagyon érdekes. A elhangzott már, hogy hogy eh, eltüntették az összes eh, szúnyogott egy bizonyos térségben, de aztán a biodiverzitás szempontjából ez katasztrofális lett ez az erőfeszítés. Szarvasok elmenekülnek a parkból a farkasok miatt. Ez is kiváló példa arra, hogy mi történhet. Szarvasok elmenekülnek a parkból a farkasok miatt. Ez is kiváló példa arra, hogy mi történhet. De azért a, a farkasok a biodiverzitáshoz hozzájárulnak. Mit tehetünk a bárányok? Nagyon fontos, hogy a jó nyájakat egyben tartsák, és megvannak a módszerek arra, hogy távol. Köszönöm, Cecilia. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, hogy küldjük ezt el a tagállami hatóságoknak. Én azt kérném, hogy Olaszországba is küldjék el. Olaszország is azon országok közé tartozik, amely sajnos most vizsgálja felül a farkasokra vonatkozó tervét. 71 óta tilos a vadászat, de új intézkedéseket vett. A mai tájékoztatás alapján ez a tudományos megközelítés és sürgető, hogy a tagállamok megismerjék ezeket az információkat, hogy el lehessen kerülni azt, hogy újra engedélyezzék. És olyan nagy veszélybe kerül, ez nagyon fontos. A városainkban az ökoszisztémák visszafordíthatatlan károkat szenvednek, mindezt alaposan végiggondolni, és letenni egy kicsit a csatabárdot, és egyeztetni. Amit az állandó képviseletnek megküldünk, az jó kezekbe kerül a tagállamokban is. Sokkal hasznosabb ez, mint hogyha a hetes petíció 18 aláírással, az állítólagosan kielégít, nem kielégítő végrehajtásáról a itt van a petíció szerzője, nincsen. A bizottság tudatában van a régióban zajló sóbányászatnak. Jogintézkedéseket tettünk a szabályozási környezetet, például elfogadtak egy mestertervet a só csökkentésről, ez már egy nagyon hasznos hozzájárulás megindítására, tehát egyelőre semmire nem mondhatjuk, hogy jogsértő, és az ipari kibocsátás szakaszban, hogy a konkrét engedélyezési eljárásba beavatkozzon. Kiváló, kedves kollégák, úgy látom, hogy egy kicsit felszívottak. Van-e, aki ezzel kapcsolatosan szólni szeretne? Úgy látom, nincsen. Ezek szerint Köszönöm szépen. Mivel a szavazókártyám nem működött, azért reménykedtem, hogy a mikrofonon igen, és így is van. Nincsen előttem a dokumentum, az környezeti ható, hatástanulmányt most készítik, a vízgazdálkodási kiményét ki kell várnunk, hogyha talán jobb lenne lezárni a petíciót. Jó, azt hiszem, hogy nagyon igaza van. Én is ezt akartam javasolni, zárjuk le, azt hangsúlyozva, hogy a a 2097-es téma következik, amely Észak-Portugáliában egy magas feszültségi vezeték. Táldoza Costa asszony itt van, üdvözl, hogy ezt a petíciót napirendre vette. 2014-ben tettem a panaszt, az akkori európai parlamenti képviselőnknek, Matthias asszonynak. Köszönöm, hogy foglalkoznak ezzel a magas feszültségi gő... A portugál-spanyol határon húzódik ez a vezeték. 2011-ben nyújtották be a projektet, 2013-ban valósították meg. Területek a legkényesebb térségekben találhatók a határvidéken. Ez a, az útvonal, a vezeték útvonala lakott el, és nagyon nagy károkat okozhatnak ezek a vezetékek, hogyha megrongálódnak és lezuhannak a tornyokról. Illetve az elektromágneses tér is egészségkárosítást idézhet elő. Ezért kérjük az rendelet végrehajtását vizsgálják meg, a magas vezetékek biztonságáról. Ez a királyi rendelet Ként eh, úgy érezzük, hogy a környé, körzetben élők veszélyben vannak, eh, ezért kérjük, hogy az óvatosság elvét alkalmazzák, az eredetileg doljanak azért, hogy zárják le ezt a projektet. Ez a magas, vezeté, magas feszültségi vezeték Ez a magas, vezeté, magas feszültségi vezeték minisztérium, illetve plusz két hónapot a környezeti hatástanulmányra. A vonatkozó jogszabályok nem szólnak a technikai részletekről. 2014 áprilisától 2018. februáráig három év, tíz hónap telt el, és nem született meg a környezeti tanulmány. expedidos y por lo tanto concurre causa de caducidad conforme a la legislación de impacto ambiental explicable nagyon fontos, hogy a környezeti jogszabályokat figyelembe vegyék. Kértünk tájékoztatást a hatástanulmányjal kapcsolatosan. 2011. novemberében már az önkormányzaton keresztül az önkormányzatokkal szerződéseket kötöttek, az operátorok találkozókat tartottak. A probléma az, hogy ez a dokumentum eltűnt, és nem regisztrálták, és az előzetes konzultációkat nem folytatták le, legalábbis nem dokumentáltan illetve a dokumentumokat nem hozták nyilvánosságra, mert állítólag elvesztek. A szövetségben 14 aláírást küldtünk, a minisztériumban információt kértünk. Ezek a minisztériumok nem segítettek az információszerzésben. Ezek az információk nem találhatók meg a dokumentumok között, és mivel nem eh, teljesítették a kér réseinket, eh, a spanyol ombudsmanhoz fordultunk. 2017-ben az ombudsman másodszor emlékeztette az ipari minisztériumot, az együttműködés kötelezettségére, és hogy, hogy az általunk kért információ fontos lehet az alternatív útvonal megalapítására. Egészen mostanig, 2018. februárjáig nem kaptunk választ a minisztériumoktól a dokumentumot megelőző vizsgálatokról nem kaptunk tájékoztatást. A magas feszültség vezetékkel kapcsolatosan a petíciós bizottságot kérjük, hogy tartsa nyitva a petíciót, kérjük a frakciók támogatását ebben. I know that this is a matter that is close to megszólalni. Nem határozza meg egyetlen uniós jogszabály sem a lakott területtől való távolságot, már ami a magas feszültségi vezeték. Nem határozza meg egyetlen uniós jogszabály sem a lakott területtől való távolságot, már ami a magas feszültségi vezeték. Másrészt, ahogyan a petíció szerzői magyarázatot adtak erre, a projekt ről készül a környezeti hatástanulmány, még engedélyt nem adtak rá ki. Ebben a szakaszban, ami nagyon korai szakaszt, sem adták még ki, tehát nem Valina asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció szerzőjének az előadásáért. Két dolog agasztó ezzel a projekttel kapcsolatság részéről sem volt egyeztetés, nem volt írásban információ az egyébként a bizottság rendelkezésére álló de kérés jogát sérti az Aruszi Egyezmény alapján. Én azt javaslom a frakcióm nevében, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, részletesebb információt kérve a bizottságról, azért, hogy miért nem sértette meg a, a köz... Thank you very Köszönöm szépen. Jának. Egy megjegyzésem van. Ugye azt mondta a bizottság, hogy még nincs meg a hatástanulmány, ami egy probléma, mert ezt az EU jogszabály írja elő, és már három éve késik nem elfogadható, hogy a bizottság azt mondja, hogy akkor ezt hagyjuk a nemzeti bíróságokra, mert alapvetően itt egy EU-s intézkedésről van szó, ez a parlament pedig többször kifejtette már, hogy nem lehet ezt hagyni a nemzeti bíróságokra. Ugyanis ha ezt mondjuk, akkor az azt jelenti, hogy nem érdekel bennünket. A hatástanulmány, a környezeti hatástanulmány az egyik legfontosabb eszköz, amelyel az Európai Unió próbálja monitorozni a szabályokat. És a másik dolog pedig az, hogy mielőtt kár nem következik, önök nem akarnak beavatkozni, ez megint egy olyan stratégia, amit nagyon gyakran látunk, látjuk, hogy milyen irányba mennek a dolgok, de megvárjuk, amíg rosszak lesznek. Nem ilyen módon akarunk eljárni, és nem gondolom, hogy önök így akarnak eljárni, és ha ez így van, akkor aktívabb fellépésre van szükség. Szerintem hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy a, bírós, a bizottság vegye komolyan a hatástanulmány irányelvet. Köszönöm. Szenra Rodríguez. És köszönöm a petíció szerzőjének is. Először is szeretném a bizottság figyelmébe ajánlani a következőket. 2017. február 8-án az Energia főigazgatóval egy találkozón elhangzott, hogy ez az irányelv megváltozott. Azóta folyamatosan megpróbálunk információt kérni az új útvonaláról az vezetéknek. Az információ, amit a bizottságtól kaptunk, a, ez szerint a spanyol kormányé ez a projekt. Háromszor megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a minisztériummal, a spanyol minisztériummal, Az érintett állampolgárok, illetve mint jó magam, aki képviselem ezt a közösséget, szeretnénk információt kapni, és ez az információ kérés a spanyol kormányra is tartozik. Én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy megtagadja az információszolgáltatást a spanyol kormány. Mi ezt most a petíciós bizottságon keresztül sürgetjük. Ez a 347 per 2013-as jogszabályt is érti, ami kimondja, hogy teljes körű információt kell adni az állampolgároknak. A projektnek kell, hogy legyen egy weblapja, amely meg fog, megfelel az annak az említett melléklet hatodik részének. a spanyol hatóságok, ismétlem, megvonják tőlünk az információt, sürgetjük, hogy a bizottság a mellékletnek való megfelelést sürgesse, és adjanak tájékoztatást, hogy mi a vonala az új projektnek, mi a nyomvonala. Harmadszor egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyeket a petíció szerzője említett, vagyis hogy vonják vissza a projektet. A petíciós bizottság részéről tegyünk meg mindent, ami lehetséges, hogy lehet legalább megismerhessük az új nyomvonalat, mert ez a helyzet így totálisan. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a petíció szerzőinek is. Ellen ellentétben azzal, amit hallottam, itt egyáltalán nem a spanyol kormányra vonatkozik csak ez, hanem Portugáliára is. Ebben az értelemben 2014 végén 2014 közepén kollégámmal együtt egy panaszt nyújtottunk be a nyomvonallal kapcsolatosan. Azt is el kell mondanom, hogy eddig semmiféle választ nem kaptunk de ez nem csak az Ibériai félszigetre vonatkozó kérdés, hanem európai kérdés. Sokan a kollégáim közül már említették a vonatkozó jogszabályokat, és nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez Portugál északi részén is érinti a lakosságot, ezért úgy gondolom, ahogyan elhangzott, nem mondhatjuk, hogy ez csak nemzeti hatáskör. Nyitva kell hagyni ezt a petíciót, mert a környezeti jogszabályokat is sérti. Soha nem kértek fel minket konzultációra. Az irányelv megfelelését biztosítani kell. A korábban felszólalókhoz hasonlóan én is azt sürgetem, hogy hagyjuk nyitva a petíciót éppen azok miatt a kérdések miatt, amelyek elhangoztak most itt eh, a képviselők és a bizottság képviselője részéről is. Én úgy gondolom, hogy eh, ha információra kell még várnunk, és a környezeti hatástanulmányra, akkor nem az a válasz, hogy lezárjuk a petíciót, hanem hogy nyitva hagyjuk. Én nem látok eh, okot arra. Esek. Sí, gracias. Köszönöm szépen. A petíció szerzői, illetve esek. Sí, gracias. Köszönöm szépen. A petíció szerzői, illetve az az önkormányzat és az spanyol kormányzat összefüggésében. Ez Spanyolországot és Portugáliát is érinti ez a program. A környezeti hatástanulmány nem készült el. Az Electric Española, illetve a Nemzeti áramszolgáltató, portugál áramszolgáltató érintettek. Ők kötelezettek a környezeti szabályok betartására. A kormányzat is érintett ebben, az árgói polgármester, ezért nagyon fontos, hogy egyeztessen a lakossággal. Ez a projekt a köz a közösségi érdek szempontjából nagyon fontos projekt a megújuló energiaforrások szempontjából is Galiciában és Portugáliában. Való igaz, hogy nem zárhatjuk le a petíciót, érdemes tisztázni ezeket a kérdéseket. Én is a és fel kell ismerni, hogy Galicia számára egy stratégiai ágazat még nem kaptuk meg a hatástanulmány minden dokumentumát, addig nem tudjuk megállapítani, még ezeket a tadeket képviselő projektként került listázásra. Köszönöm, Rossz. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nagyon ritka az, hogy különböző frakciókból ugyanazon tényekre mutatnak rá képviselők, úgyhogy széles körül a konszenzus. Két-három percre megkapja tehát megint a szót. Rendben. The microphone, no fuimos consultados en... Nem kényszeríthetjük arra, hogy kiköltözzenek Svájcba, vagy más országokba. Hova megyünk innen, hogyha nem akarunk magas feszültségi vezetékek alatt élni? Lehet, hogy nem tudom jól kifejezni magam. Politikai nada de esto, pero mi eljöttünk ide, hogy az árgói lakosokat képviseljük, és kérem, hogy tegyenek meg mindent, amit tud. Yes. Thank you very much. And thank you for your courage. Köszönöm szépen, és köszönöm a bátorságukat, hogy ilyen bátran, őszintén beszéltek. Biztosítom őket, hogy a petíciós bizottság, persze a petíciót, és azt kérjük a bizottságtól, hogy teljes hatástudomány végeztessen, hiszen ha igazán nem készül, nem sok tudunk tenni. A hatástanulmány lesz perdöntő ebben a dologban. Amíg az elkészül, addig nyitva hagyjuk a petíciót, és hát zaklatjuk bármely kormányt, amelyet kell, vagy és az Európai Bizottságot persze, hogy az intézmények nevében vigye előre ezt a dolgot teljes külhatástanulmány mellett, kardoskodva. Mindeközben kiküldjük a levelet a hivatalos hatóságoknak Spanyolországban is és Portugáliában is, hogy tudja, tudassuk velük, hogy figyelünk erre az ügyre, és hogy a, a petíció benyújtói is jelezték, ez egy európai ügy is, hiszen határon átnyúló, és az emberekre hatással van és mivel vannak aggályok, megfogalmazódnak az állampolgárok részéről, a mi felelősségünk ebben a szakbizottságban, hogy tovább tájékozódjunk, feltárjuk az ügyet. A projekt változott, hogy Szendra Rodríguez asszony rámutatott. Változott a projekt a kezdete óta. Úgyhogy ezt le kell kövessük. Hogyan változott, milyen irányban, milyen hatásokkal. A projekt a kezdete óta Úgyhogy ezt le kell kövessük. Hogyan változott, milyen irányban, milyen hatásokkal. Szakbizottság felé. Rendben van az Európai Bizottság részéről? Jó. Köszönöm. Kosta asszony létét, és köszönöm, hogy ilyen, ilyen szenvedélyesen ezt erről. Biztosan Koszta asszony létét, és köszönöm, hogy ilyen, ilyen szenvedélyesen ezt erről biztos útat kívánok. Köszönöm szépen. And thanks to colleagues also. Köszönöm a kollégáknak is. Megyünk tovább. A 328-as számú 12 aláírással a mezőgazdasági munkások kitettsége a növényvédőszereknek. Nincs itt a jelentésben nyújtója, de a bizottság mindig jelen van, így aztán boldogan adom meg nekik a szót, hogy a munkájuk során kapcsolatba kerültek növényvédőszerekkel, anélkül, hogy a munkáltató tájékoztatta volna őket erről, illetve ott fog végrehajtani. Január 26-án a biztos úr írt a petíció benyújtóinak, viszont kérték a petíció benyújtóit, hogy az összes rendelkezésükre álló információt adják át a... Egyelőre csak tervezzük ezt a, az utat. A 2009 per 128-as irányelv egy sor dologgal foglalkozik a növényvédőszerek kapcsán itt eh, megvizsgáljuk azt, hogy megfelelően kezelik-e és tárolják-e a növényvédőszereket. A hivatásos felhasználói a növényvédőszereknek megfelelő képzést kapnak-e, illetve kapnak-e információt a krónikus vagy akut mérgezéses esetek kezeléséről. Az audit a 2009 128-as irányelv alapján történik, és a megfigyeléseket, tehát a 98 per 24-es, illetve a 2004 per 37-es eh, irányelv alapján történő megfigyeléseket pedig az illetékes főigazgatóságnak eh, fogjuk továbbítani. Ez a, az auditlátogatás régióba ellátogatunk, ezek közül az egyik Brötány, és eh, mi ott találkozunk majd a regionális hatóságokkal. Régióba ellátogatunk, ezek közül az egyik Brötány, és mi ott találkozunk majd a regionális hatóságokkal. Az audit végeztével egy jelentéstervezet készül, amelyet az illetékes hatóságoknak megküldünk, ezt ők kommentálhatják, és arra számítunk, hogy a jelentés 2018 vége fele jelenhet meg, illetve lehet publikálva. Uh, yes, regarding uh, the aspect... Uh, Köszönöm. Ami a 98 per 24-es, illetve a 2004 szidogén eh, és mutagén anyagokra. A bizottság elvárja, hogy ezeket az irányelveket eh, a tagállamok eh, a saját jogukba ültessék, ezt Franciaországtól is elvárjuk. Általában az egyes esetek a tagállamok hatáskörébe tartoznak, azt kell megvizsgálniuk, hogy a nemzeti szabályokat végrehajtották-e megfelelően. A petícióból számunkra a saját nemzeti hatóságaihoz fordult-e már az irányelvek végrehajtásával kapcsolatban. Ez tehát egy olyan ügy, amely elsősorban a nemzeti hatóságokra tartozik. Amennyiben azonban az audit után kapunk további adatokat, köszönjük, mondja az elnök, Margaret. Köszönöm a bizottságnak. A bizottságtól kérjük, hogy az audit végével, vagy a tényfeltáró misszió végével felénk is tegyenek jelentést, petíciót pont ezek okokból köszönjük, Eleonóra következik. Nem, először. És aztán majd... Köszönöm szépen. Ami a petíciót illeti, én is szeretném nyitva hagyni. Szerintem nagyon hasznos volna a bizottság ezévi audit vizsgálatának az eredményét megkapni. Nagyon fontos bizottság fogja majd a pesticidek és egyéb vegyi anyagok jóvágyásának témáját majd újra napirendre tűzni fontos, hogy figyelemmel kísérjük, politikusi szempontból is biztosítva azt, hogy a jóváhagyott vegyi anyagok tényleg nem veszélyeztetik az emberi égészséget. Ezt, ezt megfelelő politikai figyelmet is kell kapjon ez a kérdés. Tekintettel arra, hogy hatalmas számú civil szervezet és egyéb szervezet harcol a, a peszticidekkel megmérgezett emberek jogaiért, és rengeteg tudományos tanulmány szól a biodiverzitásra való hatásáról ezen fennmaradó anyagoknak, reziduális anyagoknak, az ökorendszerre, a vízhálózatra, az élelmiszerre való kihatásaikat, ezt a petíciót is. Köszönöm, ez az a pillanat, amikor tényleg szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak azt, hogy végrehajtotta ezt a bűnösban valósul meg, végezze el, és az év végére készítsék el a jelentést. Addig is jó sok szerencsét. Felissa Roni nevében. Felissa Roni nevében. A 18 aláírással nyújtották be hogy egy volt ipari terület gazdasági pihenő területté való városi átalakításának kiterjesztése, módosítása tárgyában. Itt van két beterjesztő, öt percben adom meg. Hogy egy korábban ipari területre projektnek kihatása van a levegőminőségre, az egészségi feltételekre. Ami a földrajzi térséget illeti, három területről van szó, Áreze, Gárbanyate Milanese és Lainete, Milánótól észak nyúlgatra Két az ipari területet, Lombardia, Milánó városa fejlesztést kezdett a területen, termelési, lakossági, kereskedelmi és szabadidős tevékenység ez a legnagyobb Európában, de 2012-ben ezt a megállapodást az állam tett ki korábban a terület, és ez pedig az új bevásárlóközpont. 2016 óta vezetni 15 ezer négyzetméterrel akarják bővíteni a területet, egy nagy kereskedelmi területet akarnak hozzáfűzni, evezetni, 15 ezer négyzetméterrel akarják bővíteni a területet, egy nagy kereskedelmi területet akarnak hozzáfűzni, elnék tehát ezt a területet. Egész Európában talán itt a legrosszabb a levegő minőség ebben a térségben. A projekt környezeti hatásai a forgalmat is növelnék, és tovább rontanák a levegő minőséget, ami már most is kritikus szinten van. 2016-ban 76 napig volt magasabb a köbméterenkénti 50 mg-os határértéknél a szennyező anyagok koncentrációja. a csúcsértékek 200 mg körül alakulnak, ezek nagyon magas mértékek. És mielőtt megnyitották a bevásárlóközpontot, ez jobb mértékben halnak meg az emberek, légszennyezés okozta a komplikációk miatt 60 ezer ember évente. A 2001 térség lakóitól egyértelmű, hogy negatív a környezeti hatás, hogyha kiterjeszték a kereskedelmi övezetet, lehetne, ami fenntartható munkahelyeket teremt. Davidnek átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném zárni, hogy köszönöm a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptunk az álláspontunk ismertetésére. Mi és a 900 aláíró nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést. A petíciós alapvető elem van az életünkben az idő és az egészség. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az, e- a lakosság e- egészségvédelme alapvető jog. Szeretnénk, hogyha a szakbizottság e- megtenné a szükséges intézkedést. Nem volt ennek utókövetése. Másodszor is ez a 2008-as elejének mond ez a helyzet. Köszönöm. A bizottság képviselőjéhez fordulok. Itt van-e? Tessék. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm. Ez a petíció olyan témákat vet fel, amelyet alapvetően a tagállam felelős. A program lehetőség szerinti kihatásai, negatív hatásai figyelembe, figyelmet kell kapjanak a stratégiai környezetvédelmi értékelésben. És ez októberben, 2012. októberben megtörtént. Ez követő módosítása a programnak figyelembe ez, ez figyelembe veszi a folyamatban levő stratégiai környezetvédelmi eljárás A petíció benyújtója azt állítja, hogy a léptékes hatóságok nem használtak frissített közvetvédelmi hatástanulmányi jelentést. Holott a stratégiai származó projektek, a stratégiai közvetvédelmi vizsgálat pedig csak segít, ám a tagállamot felelősség terheli ezért, hogy csak hogyha a specifikus projektre való környezetviszág ellen a Lombardi értésekben a határértéket megsértéséért. Ebben a régióban különösen rossz a levegő minősége, mint tudjuk. Az eljárás, mint mondottam, folyamatban van. Az Európai Bizottság dönt majd, milyen lépéseket tesz. Épp ezért számunkra ez egy egyedi eset és nem tudunk rendszerszerű hibát feltárni ebben az esetben, amely sértene európai jogszabályt. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a kollégák előtt a hozzászólás lehetőségét, Eleonóra. Köszönöm szépen. És rámutatnék arra, hogy a compliance, megfelelés tárgyában, illetve a stratégiai környezetvédelmi értékelés, projektek vonatkozó értékeléseknek megfelelés ügyében ő ügy körvonalazódik, méghozzá az, hogy nincsenek semmiféle kompenzációs intézkedések előrányozva a negatív hatásokra. Látni, hogy egy hatalmas bevásárlóközpont, már eleve nagy központ, Európa legnagyobb központjának a további kiterjesztéséről van szó ebben, hogy nem egy fedett sípáját, miközben az alpok egész közel vannak. Az egész, az egész projekt egy meglehetősen értelmetlen és elna, elnagyolt dolog, hogy egy fedett sípáját, miközben az alpok egész közel vannak. Az egész, az egész projekt egy meglehetősen értelmetlen és elna, elnagyolt dolog. Még a szűkebb milánói térségben is több ilyen nagy peruházási projekt épül most, vagy bővítenek ilyeneket. Eszeg rá hogy Olaszország már eleve egy szabálysértési eljárás alanya a leveségét ebben a térségben. Ez egy hihetetlenül súlyos vád és jelenség. Emberi életekben számolható ennek az ára. Olaszországban van nagyon sok mindent érint, nagyon sok súlyos kérdést nyit fel. Meg kell állítsuk ezeknek a óriás belső központ. Az emberi egészséget meg kell védeni. Margaret. Well, yeah, I follow what uh, uh, uh, Eleanor just said that. Én is odafigyeltem mindenre. Udosított hatástanulmány, ha jól látom itt a petícióból, és amit ön is elmondott itt, miután a projekt megváltozott, kellett volna azután is egy hatástanulmányt készíteni. Tehát azt gondolom, hogy írjunk, a bizottságnak, és hajtsuk ki belőlük ezt a hatástanulmányt, mert engem is aggaszt az, hogy a levegőszennyezettségi irányelv nem nagyon hajtsuk ki belőlük ezt a hatástanulmányt, mert engem is aggaszt az, hogy a levegőszennyezettségi irányelv nem nagyon foglalkoztatja őket, holott az is egy Európai Uniós jogszabály. Józanész győzedelmeskedni fog Valli úr. Grazie Presidente, grazie per ospitarmi. Ti Lombardiát, én is onnan származom. Ahogy önök is tudják, az egyik legszennyezettebb régiója Lombardia Európának és a világnak. Igazándiból szerencsénk, hogy ott az Alpok és vonzza a turistákat, de valójában ez csak akadályozza a levegő szabad áramlását, és éppen ezért gyakori a smog. a politikai hangnem, vagy a politikai irányultság az az kell, hogy legyen, hogy a levegő minőséget javítsuk. Mégis úgy tűnik, hogy számos egyéb érdek is van itt. Mégis úgy tűnik, hogy Számos egyéb érdek is van itt. Az országot levegőminőségi okokból a bíróság elé citálja a bizottság. Fontos odafigyelni azokra a polgárokra, akik szintén tiltakoznak ez ellen, mégpedig jó, jó okkal. Ez komoly egészségügyi problémákat okozhat, okoznak ez ellen, mégpedig jó, jó okkal. Ez komoly egészségügyi problémákat okozhat a légzésrendszerben, de még ennél sokkal súlyosabb egészségügyi problémákat is, amely befolyásolhatja az központjai, mert elmennek onnan a vállalkozások. Ez egy olyan dolog, ami miatt joggal lehet kritizálni a regionális vezetést, tó alá kell venni a lombardiai infrastruktúra projekteket, nem csak ezt, hanem azokat is, amelyekről ebben a bizottságban szintén volt szó, és fontos, hogy küldjünk a kormánynak is egy levelet, amelyben megírjuk, hogy Euriel a lombardiai régió környezetvédelmét. Péter Jár következik. Van itt szó, hanem olyan kérdésekről is, amelyekben európai szinten is lehet lépni, ahogy az előttem szólók is rám mutattak, egy aspektus ennek a dolognak, amit hozzá. Hektáros beruházással egy, szám, egy nagy számú családi gazdaságot lehet tönkretenni, látunk ilyen példákat hazámban is. Hát a hatóságnak tudni kell, a helyi hatóságoknak jó indulatúan kell nyomon követnie ezeket a petíciókat, és az Európai Bizottság is figyelemmel kell legyen rájuk a természetes, természetes területek felhasználása ilyen beruházásokra mindig különös figyelmet kell kapjon. Nagyon nyilván nehezebb ezt fellépni, amikor már befejeződött a projekt. Az Európai Bizottság persze abból indul ki, hogy a tagállam tisztessége végre az európai jogszabályt. De hát kell bizonyos bizalmatlanság is, egészséges bizalmatlanság is itt. És a, a, és a nagy projektet mindig látni, ha már egyszer felépült a nagy projekt, és ott áll a, a tájban, akkor nagyon nehéz rendezni dolgokat, maximum kompenzációkat lehet fizetni. Úgyhogy ezért kell, hogy sürgetően fellépjünk, nyitva hagyjuk a petíciót, és világosan élezzük az olasz hatóságok felé, hogy az Európai Bizottság éles szemmel figyeli hogy betartják-e az érvényes szabályokat. Tehát a, mi, a gazdasági megvalósíthatóság, meg rentabilitás vizsgálata nem, nem a mi dolgunk, de az ilyen nagy projektek, a természetes területek felhasználása ilyen nagy projektekre bizony nagy figyelmet kell kapjon. Rengeteg pénzt adunk ki Európai Unióban, hogy vissza, természetnek visszaadjunk területeket, ipari területeket talán értemesebb volna, hogy eleve nem mennének ipari területbe ezek a természetes területek. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót, még egyszer mondom, és kérem az Európai Bizottságot intenzíven foglalkozzon azzal, hogy vajon minden európai ország betartanak-e a projekt létrehozása során. Okay. Again seems... Köszönöm. Úgy tűnik, hogy megint eh, ugyanazt mondjuk itt eh, különböző frakciók eh, ebben a bizottságban. Én úgy tűnik, hogy megint eh, ugyanazt mondjuk itt a eh, különböző frakciók eh, ebben a bizottságban. Én szerzőinek, hogy zárják le ezt a témát. Itt most még egy olyan változásról van szó, amit nem hagytak jóvá, tehát be lehet avatkozni. Ez még egyelőre egy folyamatban lévő ügy, az, hogy meg akarják duplázni a kereskedelem, kereskedelmi tevékenységre jóvágyott terület méretét. A jelenlegi eh, területrendezési terv az eh, monitorizandó. A jelenlegi eh, területrendezési terv az monitorizandó, illetve korrekciós intézkedésekre is van lehetőség. A döntés még folyamatban van, tehát nem lefutott az ügy. Itt eh, ez a tevékenység kiterjesztés nem fog természetből, ez egész eh, teljesen egy fékevesztett terjeszkedés, még eh, a munkahelyteremtés szempontjából sem gondolom, hogy ez a leghasznosabb. Nyilvánvaló környezeti károkkal jár, és még csak munkahelyeket sem teremt. Nagyjából ennyit. Csak egy dolgot tennék ehhez hozzá, ez a terület a 70-es, ahogy azt már mondtuk korábban, az egészségünk védelméről, illetve a gyerekeink egészsége védelméről van szó, és nem. Yes, you're... És valóban, önnek tökéletesen igaza van, lehet, hogy ez egy egyedi eset, egy iszonyatos nagy bevásárlóközpontról van szó, de a környezetszennyezéshez csatlakozik, illetve a lombardiai környezetszennyezés, mint tágabb téma is érintett a petíciót, és leveleket küldünk a az által említett illetékes hatóságoknak, illetve a bizottságtól várunk egy frissített értékelést arról, hogy hogyan áll a leve az 1253-as, illetve az 1353-as petíciókról, amelyek szintén a lombardiai légszennyezéssel foglalkoznak, és aztán együtt tudjuk őket vizsgálni egy olyan kérdésről, ami úgy tűnik, hogy kicsit kikerült az emberek ellenőrzése alól. El nem tudom képzelni, miért akar bárki ekkora bevásárló központokat. Nem hiszem, hogy ezekre szükség van, és ahogy Eleonóra is mondta, valójában ez még a turizmus okva, a napsütéses síeléshez, ez az egész így fake. It's a million for you. Go back to your beautiful part of Europe, and let's hope that. Kérem, térjenek vissza a biztonságban csodálatos Lombardiába, és reméljük, hogy sikerül megőrizni ezt a területet. Szól, aki egy csalási büntetőügyben fordult hozzánk. Szvárkúr van itt a bizottságtól, a petíció nyújtója nincs itt. Okay. Thank you, thank you, Chair, for the floor. Um, the uh, petition concern... Köszönöm a petíció. Arról szól, hogy Haci Szavasz úr, szolgáltatásba nem tudunk eh, belefolyni, ugyanakkor megvizsgáltuk eh, a csalásra vonatkozó állás, állításokat, különösen ami az EU arról, hogy eh, milyen EU-s projektet vagy programot kíván pellengére állítani, illetve nem nevezi meg a pénzügyi évet sem ilyen kevés adattal egyszerűen nem tudjuk azonosítani a dokumentációt, és arra jutottak, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy eljárást indítsanak az ő részükről. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Péter? Földem, világosá kell tenni, hogy a petíció benyújtója, ha, lentett volna konkrét utalásai, akkor lehetne követni a petíciót. De hát, ahogy elhangzott a bizottság részéről is, az első pontot illetően nem tudtunk beavatkozni a görög bíróságok működésének ügyébe, a másik pedig, hogy konkrét utal, aztán hozzánk fordulhat, ha akar persze, de szerintem itt lezárandó a petíció. This is a petition from 2013. 2013-as petíció ez, még a mi ciklusunk előtt adták be, nem én voltam az elnök. Szerintem ezt rögtön az elején vissza kell. Mivel EU forrásokkal való csalást feltételez az Olafhoz eljutott már, én nem érzem, hogy bármi értelme volna nyitva tartani, vagy bármit tenni ezzel a petícióval kapcsolatosan, zárjuk le. Jó. A következő Muchas gracias, Köszönöm szépen bizottságnak. Macron elnök közkonzultációkat vetett fel, és szerintem ez nagyon jó kezdeményezés, hogy decentralizált mód eh, a spanyol eh, Európa Párti Unió támogat, pontosan ezt a szükségletet tölti be. Egy állandó oktatorokat nevezzenek ki, európai történelemértékek, politikák, jog, jogi területek, illetékességi körök, kihívások, stb. ezek a lérni. Erről szól a 2016-os pozsonyi úti terv is. Az Európai Bizottság a válaszában említi a zsamoné szervezetek, ahogyan azt a déli országok január 10-i csúcs találkozójának nyilatkozatának 9 bizottsági feljegyzés semmiféle jelzést nem tartalmaz, hogy esetleg alacsony költségen ki lehetne használni azt a lehetőséget, amit Európában több ezer van 9-es véleményben a 28. bekezdés arról szól, hogy az EU-t egészen addig, amíg az intézkedésekről bizonyíték nem keletkezik. Ezért kérem a parlamentet, hogy no. Beatrice, nem, elnézést, a bizottságot szeretném először meghallgatni. Agalianos úr van a körünkben. Yes, thank you. Um... nevében szeretnék köszönetet mondani a petíció szerzőjének, Hangsúlyozom, hogy teljesen egyetértünk a megközelítésével, vagyis, hogy folyamatos erőfeszítésekre van szükség azért, hogy az EU-ból nevezetesen az Altiero Spinelli díjat, ami az állampolgárokkal való kapcsolatfelvételt díjazza, az Európai Parlament kezdeményezte ezt, és Első alkalommal 2017-ben osztották ki. program említése érdemes ez, ebben a körben. Több éve dolgozik azon, hogy minél több állampolgár térjen el. Improve their understanding of the union policy making process and stimulate interest and involvement in union policy making a legfrissebbeket, mióta a petíciót benyújtották tehát az első elmúlt hónapok eseményeiről beszélek európai szinten. Az első. Tavaly ősszel az Európai Bizottság ből áll ez. A cím az EU, ami teljesít, az EU, amely képessé tesz, és az EU, amely véd. Ez egy nagyon fontos tájékoztatási kampány, a cél, hogy az állampolgárokkal felvegyük a kapcsolatot. Ősszel indítottuk el ezt iránymutatásait. Erről egy útmutatót hoztam is önnek. A cél, hogy figyelembe vegyük kifejezetten azt a dimenziót, amiről ön is beszél. Folytatunk. Az aktualizált változatban, már ami a zsamoni tevékenységek leírását illeti. Ez az úgynevezett zsamoni katedrák, kiválósági központok, projektek, polgármestereket céloznak meg, és helyi képviselőket, helyi és regionális szinten zajlanak ezek az erőfeszítések tehát. Ezek a zsamoné tevékenysége kedvezményezetjei számára vezetten ösztönzi a zsamoné tevékenységek résztvevőit arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot az állampolgárokkal és a civil szervezetekkel helyi és regionális szinten, és hogy aktívan a katedrák, professzorok, szervezzenek rendezvényeket, előadásokat, szemináriumokat, műhely foglalkozásokat, döntéshozókkal, helyi, regionális, és nemzeti szinten, például polgármesterek, helyi képviselők ezt a dimenziót, ezt a kapcsolatfelvételi szándékot és a tájékoztatást az állampolgárok számára, hogy bevonjuk őket a kötelező oktatás szintjén a jövőbeli programokba. Meggyőződésünk, hogy ez a fajta befektetés, tehát a jobb oktatás, a jobb tájékoztatás és a bevonás az állampolgároknak, azzal kapcsolatosan, hogy mit akarunk mi Európai Uniónak nevezni, ezt minél korábbi életkorban el kell kezdeni, és amikor Európa jövőjéről gondolkozunk, a kiindulási pont az, hogy ezt a dimenziót meg kell erősíteni a jövőbeli programokban. Az oktatás, a tájékoztatás Európával kapcsolatosan az ok a minél korábbi életkorban meg kell, hogy kezdődjön már a szintjén a jövőbeli programokba. Meggyőződésünk, hogy ez a fajta befektetés, tehát a jobb oktatás, a jobb tájékoztatás és a bevonás az állampolgároknak, azzal kapcsolatosan, hogy mit akarunk mi Európai Uniónak nevezni, ezt minél korábbi életkorban el kell kezdeni, és amikor Európa jövőjéről gondolkozunk, a kiindulási pont az, hogy ezt a dimenziót meg kell erősíteni a jövőbeli programokban. Az oktatás, a tájékoztatás Európával kapcsolatosan az ok- a minél korábbi életkorban meg kell, hogy kezdődjön már a kötelező közoktatásban. Köszönöm szépen ezt az átfogó beszámolót, illetve hogy személyesen elkötelezett ez ügyben. Hát ennek így is kell lennie, bizony. Köszönöm szépen, örül, köszönöm a bizottság képviselőjének a válaszát is. Ahogyan elnökünk elmondta, nem csak tartalmilag volt érdekes, új információkat is szolgáltatott, hanem azért, hogy jó megközelítésben kezeli az ügyet. Én azért azt gondolom, hogy továbbra is van egy egyetemi hivatkozás a mi feladatunkra a, az állampolgársággal kapcsolatos jelentésben. Ez egy bizottsági jelentésről készült jelentés, és hangsúlyozza, hogy milyen fontos, be, be kell vonni az állampolgárokat is, ezeknek a tevékenységeknek a részese, és nem csak befogadója kell, hogy legyen az állampolgár. Ebben az élet értelemben nagyon érdekes volt, amit az Erasmus program jelentésért felelős biztosoknak, Jorovalszonynak és Menopolosz úrnak küldjön egy tájékoztatást, és tájékoztassa őket, hogy mi foglalkozunk ezzel az ügyel, és hogy a Kulturális Bizottság, ami egyébként erről a, vélemény, erről a jelentésről vélem. a jövőbeli kötelezett vállalások miatt szeretném, ha nyitva maradna ez a petíció. A petíciós bizottság egyfajta nyitott ablak, amelyen keresztül, a, ahol közös munkára van még szükség. Köszönöm szépen. Thank you very much, and now I will try some... Tondo úrnak adom meg a szót. Often, very often is... Néha a kollégáim se tudják kimondani a nevem, semmi gond. Köszönöm elnök azt, hogy megpróbálta. Szerettem volna először is arról beszélni, hogy Beszerra úr javaslatát támogatom. Frakcióm nevében annyit szeretnék elmondani, hogy mi is nyitva szeretnénk tartani ezt a petíciót, és természetesen köszönjük Damien Massiasnak a javaslatát, és hogy ilyen szépen felvezette ezt a témát. Az európai démosz létrejöttéről sokszor beszéltünk ebben a házban, és úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb függőben lévő ügy ebben a gyönyörű építményben, ami az Európai Unió. Úgy gondolom, hogy nagyon sok a kezdeményezés, amelyekben, amelyekkel foglalkoznunk kell az európai építkezés területén, különösen a helyi és az iskolai területen, az oktatás területén. Néha hiányoznak a tágasabb kulturális terek, ahol Európa része lehetne ennek a közösség élménynek, az európai démosz élményének. A nemzeti érzület gyakran nagy nemzeti eposzokon nyugszik, vagy sporthoz kapcsolódó teljesítményeken. Támogatom azt az elképzelést, hogy az európai építkezés kiterjesztésében nagyon fontos az iskolai oktatás, az európai állampolgárságról és intézményekről érdemes volna az egyetemeken de még az iskolákban is egységes oktatási tervet készíteni, illetve átadni az önkormányzatoknak ezt a fajta európai képzést. Én úgy gondolom, hogy ezt az elképzelést figyelembe kell venni. Természetesen